elfogadtuk ezeket a jegyzőkönyveket. Tegnap az elnök a 205-ös cikk 5-ös bekezdésének értelmezését közreadta. A 211-es szabály értelmében, hogyha senki nem ellenzi ezt a fajta értelmezést, akkor azt jóvágyottnak tekintjük. Az első napirendi pontunk a bizottság